That's off the speaker. Yeah. <laughs> okay, colleagues, I think we'll, we'll make a start. Thank you for everybody who managed. Tisztelt kollégák, kezdjük el az ülést. Köszönjük, köszönöm mindenkinek, aki a különböző járatok törlése ellenére a különböző utazási nehézségek miatt mégis eljött ide. Nagyon örülök annak, hogy megtarthatjuk ma az ülésünket máskülönben ugyanis máskorra nem tudtuk volna áthelyezni ezt az ülést. Az első napirendi pont a napirend elfogadása. Elhangzott egy javaslat azzal kapcsolatban, hogy a 9-es pontot, amely a saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatos eszmecseréről szól, Görenc úr jelentése az AKC vonatkozásában. Ezt vegyük le a napirendről, mert ő úgy ítélte meg, hogy nem szükséges eszmecserét tartani a módosítókról, úgyhogy januárban fogunk majd, pontosabban februárban szavazni erről a pontról. Úgy gondolom, hogy eszmecserét nem kell most tartanunk erről, ha ezzel mindenki egyetért. Azt is akartam javasolni, de látom, hogy nincs minden frakció jelen hogy mivel ezt a pontot levettük a napirendről, az utolsó pontot előbbre hozhatnánk. Ez a Neuser jelentés a Szenegállal megkötött halászati megállapodásról. Ezt Nimica biztos úr látogatása előtt lebonyolíthatnánk, ha Neuser úr egyetért velem, és most a tanácsadókra pillantok, nem tudom, hogy a szavazást lebonyolíthatnánk előtte, egyszeri szavazásról van szó, nem hiszem, hogy vannak vitás pontok, de jó lenne a képviselőket értesíteni erről. Ha a többiek egyetértenek, kérném a képviselőcsoportok mm, kollégáit, hogy jelezzék, hogy negyedötkor kerülne sor erre a szavazásra. Körülbelül negyedöt fél öt magasságában, még a biztos látogatása előtt egy jelentésről fogunk szavazni. Nem hiszem, hogy ez különösebben vitás, nem tudom hányan vannak itt, de nem sok értelme van annak, hogy itt maradjunk a biztos látogatása után csak ezért. Tehát, ha mindenki ezzeté, egyetért ezzel a két napi rendi pontral, a 9-es pont törlésével, és azzal, hogy a 8-as pontot előbbre hozzuk, 11-12-est, akkor jóvá hagyhatjuk így ebben a formában a napi rendet. A következő pont, a kettes pont, a jegyzőkönyv jóváhagyása. A november 3-án megtartott ülésünk jegyzőkönyvét a dossziéban megtalálják. Ha van észrevételük, akkor az ülés vége előtt kérem tájékoztassák eh, a titkárságot, és ha nincs eh, ellenvetés észrevétel, akkor elfogadottnak tekintjük ezeket a jegyzőkönyveket. Köszönöm. A következő pont az elnök közlemények. Szeretném valamire felhívni a figyelmüket. a reggel 9-kor, kedden 9-kor lesz egy együttesülés a DEVE és a KONT szervezésében, hogy a számvevőszék Haitiról készült rendkívüli jelentését vitassuk meg. Ezt követi majd Neve Mimica biztos úrral egy eszmecsere. A DEVE tagjait is erre meghívták. A 4Q egyes teremben kerül erre sor, 9 órakor csütörtökön. Itt ugye a humanitárius segélyezés is a témák között szerepel, akik a, a kollégák közül, akik már korábban is itt voltak, tudják, hogy ez mennyire fontos vitapont, tehát csütörtökön 9 órakor kerül erre sor. Egyéb közleményem nincs. A négyes pont kapcsán a bizottság közleményei, úgy tudom, hogy nincs semmilyen közlemény a bizottság részéről, a biztos majd eljön, úgyhogy ha volna közlendő, akkor ezt ő megteszi majd, kérdések órája. Itt semmilyen kérdés elkészítéséről, benyújtásáról nem értesítettek, úgyhogy áttérhetünk minden további nélkül a hatos pontra. Ez pedig a 2013-as mentesítési eljárásról szól az EU általános költségvetésével kapcsolatban. Azt javaslom, hogy az EU általános költségvetését és az EDF mentesítést vegyük egybe, így akkor megkönnyítjük a vitát is. És mivel ugye a 2013-as költségvetési év jelentéstevője már nem tagja a parlamentnek. Az én kezembe került ez a dosszié. Én fogok néhány észrevételt tenni a két jelentésről. Az általános költségvetés és az EDF mentesítéséről. Először is, ami a az általános költségvetést illeti a bizottsági szakaszt. Örvendünk a mentesítés eljárással kapcsolatos új megközelítésnek. A múltban egyfajta számviteli eljárást helyeztek előtérbe, hogy került sor a pénzek elköltésére, most pedig inkább egy minőségi megközelítés került a figyelem középpontjába, ami azt hiszem, hogy mindenképpen egy jó fejlemény. Ami a költségvetésben a bizottsági szakaszt illeti, a végrehajtása kapcsolatos fő probléma tudjuk, hogy a kifizetési, kifizetési előirányzatokkal kapcsolatos hiány. Az előző biztossal ezt már megvitattuk, és tudjuk, hogy a testületen belül a DEFCO és az ECO főigazgatóságokon belül ez komoly problémát jelent, ugyanis a tisztviselők nagyon sok időt fordítanak a különböző költségvetési sorok összeállítására. Szerintem ez mindenképpen alássa az EU hitelességét, mint a fő donor hitelességét a humanitárius segélyezés terén. A késedelmes kifizetések nagyon nagy károkat okoznak. Civil szervezetek is jelezték már, hogy milyen problémákkal szembesülnek a késedelmes kifizetések miatt. A 2015-ös költségvetéssel remélhetőleg orvosolhatjuk ezen problémákat. Aztán vannak olyan problémák, amelyek a többi delegációt és az EU intézményeket is érintik, a fellépés terén orvosolni kell a személyzeti hiányosságokat, a személyzettel kapcsolatos problémákat, és a másik pont az európai fejlesztési alapokra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy a szegénység visszaszorítására a Szaharától déleső Afrikában nagyobb hangsúlyt kell helyezzünk. Noha a, az ODA a millenomi fejlesztési célok elérése szempontjából nagyon fontos, ugyanakkor az is lényeges, hogy hiteles legyen a hozzájárulásunk. A számvevőszék jelentése rámutat arra is, hogy az akácsi országokban hogyan lehet finanszírozni a segélyezéseket. Sokkal többet lehetne még tenni. Ha eljön a DJ Defco főigazgatója januárban, és majd beszél a költségvetés támogatásáról, és azzal, hogy milyen problémákkal szembesültek ezen a téren, és így a képviselők a különböző aggájaikat majd hangoztathatják. Én ennyit szerettem volna röviden felvezetésként elmondani. Ki szeretne mindenhez hozzászólni? Enrique Guerrero. Még valaki? Felírjuk listára Gőrenc urat. Enrique, parancsolj! Köszönöm szépen, Linda. Köszönöm a bevezetőt, és azt is, hogy elnökként, a szakbizottság elnökeként felvállaltad ezt a jelentést, hiszen az előző jelentéstevő már nem tagja a parlamentnek. Úgy gondolom, hogy a költségvetés kivitelezésével kapcsolatos kérdéseket majd megvilágíthatjuk, amikor eljön a biztos úr, minden esetre ez egy olyan probléma, amely a parlament egészét érinti, és ez egy olyan probléma, amely bizonyos értelemben, bizonyos mértékig nehezíti a fellépésünket, itt a parlamentben is, az unió egészében is. Például a 2015-ös költségvetés ugye holdpontra jutott, azért mert a 2014-es kifizetéseket még nem sikerült tisztázni, és már gyakorlatilag egy éve olyan kérdésekről vitázunk, amelyek már végrehajtott programokat érintenek, de a deficitet egyik évről a másikra tologatjuk. Tehát ez egy olyan probléma, amely a fejlesztési szakbizottságot érinti, de az egész Európai Unió finanszírozását sújtja, és a parlamentet különösképpen érinti, hiszen társjogalkotó a költségvetési, költségvetés témájában. Ami azonban konkrétan ezt a pontot illeti, amelyet most megvitatunk, az Európai Fejlesztési Alap nem elég rugalmas. Főleg, amikor át kell csoportosítani a forrásokat annak érdekében, hogy a sürgős problémákat finanszírozzuk. Az ebolával kapcsolatos helyzetben is ugye ezt tapasztalhattuk, nagyon költséges volt az alapokat átcsoportosítani más programok felé. Például ami a rehabilitációt vagy a fejlesztési kérdéseket illeti, beszéltünk például a State Building Contracts-ről, olyan szerződésekről, amelyek támogatást nyújtanak a kapacitás, építés és a válaszadás terén az érintett országoknak. Egy valamit szerettem volna kiemelni. Nem a Fejlesztési Bizottság tagjaként, hanem képviselőként és a szocialista frakció tagjaként a költségvetés kérdése egy globális probléma. Ezt valamikor meg kell oldanunk, tisztáznunk kell majd a tanácssal való egyeztetésünk során, és ami a jövőt illeti, az Európai Fejlesztési Alapot is nagyobb rugalmassággal kell felruháznunk, annak érdekében, hogy azon tevékenységek, amelyek a fejlesztéssel kapcsolatosak, valamint a válságokra való válaszadással, nagyobb rugalmassággal léphessünk fel. Gracias. Um, Köszönöm szépen, Charles Görens következik. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Több kérdést is szeretnék föltenni az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatban egyrészt, illetve az ICI-jal kapcsolatban is. Nézzük először is a munkatársak számának csökkentését. az OECD, OECD és mások is felhívják a figyelmünket arra, már évek óta, hogy nagyon fontos az, hogy minőségű projektjeink legyenek. Nem tudom, hogy erre egyáltalán odafigyelünk-e. Jó lenne, hogyha lenne egy lista arról, hogy milyen akadályaink vannak, milyen nehézségekkel rendelkezünk, például a munkatársak számában. Második dolog. Többször is megnyilvánultunk három oldalú együttműködések témájában, tehát részt vesz az Európai Unió is, mint fő kapocs. Aztán van egy kezdeményezet még, és a harmadik pedig egy olyan ország, ahol technikai segítséget nyújt az EU. Azt hiszem, hogy ezekben a kérdésekben mindenképpen meg kell növelni a munkatársak, a résztvevők számát, tehát olyan esetben is, ahol eh, már hosszú kapcsolat, hosszú együttműködési kapcsolatunk van egy országgal, olyan esetben is több emberre van egész egyszerűen szükség. A jelenlegi időszakra is gondolok, tervezési időszakra is, időszakra is. és a technikai segítségnyújtás esetében is igaz ez. Az is nagyon fontos, hogy a hagyományos fejlesztési együttműködési munkától átvehesse a stafétabotot a technikai segítségnyújtás. Ezért is emberekre van szükség. Aztán költségvetési. A költségvetési struktúrát tudjuk támogatni, ha néhány feltétel teljesül. Az egyik ilyen feltétel az, hogy a civil társadalmat mindenképpen előtérbe helyezzük, helyezzük, és a másik pedig a parlamenti dimenzió. Kérdésem a bizottság felé, hogy ezzel kapcsolatban vannak-e fejlemények, és hogyha nem tud most erről beszámolni a bizottság, akkor kérdezem, hogy egy részletes leírást kaphatunk-e arról, hogy a civil társadalom fejlődésével kapcsolatban mit lehet tudni a költségvetésről, illetve a parlamenti dimenzió alakulásáról is. Heidi Hautala következik, és utána pedig Norbert Neuser. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Ugye a hetes pontnál tartunk. Oké. Okay. A hatost és a hetest egyszerre tárgyaljuk meg tehát a két költségves a mentesítést, az EDF és a, ment, és a általános mentesítési téma. Jó. A blending kérdésével kapcsolatban hadd mondjam el, hogy nem, biztos, nem tartom biztosnak azt, hogy ezt így kell tenni. Számomra ez egy mindig nagyon vitatott kérdés, sok a kérdőjel. Nem biztos, hogy a koncesziós pénzeket a magántőkével ilyen módon kell vegyíteni. Én úgy vélem, hogy a bizottság a túlságosan nagy projekteket támogatja, illetve a blendinget a nagy projektekre akarja alkalmazni, főleg az energetikai projektekre. Én úgy vélem, hogy a kis, kisebb, decentralizált projektekre is hangsúlyt kell helyezni, és tapasztalatom szerint ezek is kiválóan alkalmasak arra, hogy a szegénység elleni harc részét képes, képezik, főleg vidéki területeken. A számvevőszék 16-os 16 per 2014-es számú ajánlásában a blendingről olvashatunk. Egészen komoly észrevétele van a számvevőszéknek, miszerint ez a projekt létrejött volna az EU beavatkozása nélkül is. Magyarán koncesziós pénzre itt nem lett volna szükség. Sokszor a blending egyfajta, egy újfajta adósság buborá, buborékhoz vezethet, és ez nyilván elkerülendő. Nem szeretnénk, hogyha a fejlődő országok eladósodnának. Még egy dolog. A számvevőszék úgy vélte, hogy a blendinggel kapcsolatos különböző hiteleket ki kell értékelni, az átláthatóság, az elszámoltathatóság szempontjá, szempontjai alapján. Úgy vélem, hogy a számvevőszék észrevételeit komolyan kell venni. Úgy vélem, hogy a segély hatékonysága, mint fő célpont mindenképpen figyelembe vevődött, tehát erről nem szabad, ettől nem szabad eltérni. Görenc úr említette a költségvetési támogatás kérdését. Ezzel kapcsolatban van egy új megállapodás, és Pibax biztos úr ezt Good Governance Contractnek nevezte, tehát a jó igazgatási szerződésnek. A költségvetési támogatást feltételekhez kell kötni, Görens úr azt említette, hogy ezt a civil társadalom támogatásával, illetve a parlamenti dimenzió előtérbe helyezésével kell elérni. Ez komoly kihívás, de ezzel egyetértek. Ezt szeretem volna mondani. Elnök Norbert Neuser következik. És Néhány észrevételt szeretnék tenni, mert úgy gondolom, hogy helyes irányba folyik ez a vita, ugyanakkor az állandó finanszírozási hiányt nem érintettük. Itt ugye a tagállamok csökkentették az európai költségvetést, és ez a mi szakpolitikánkat is befolyásolta. Éppen ezért egy kulcsfontosságú eszköz, és kérdés, hogy hogyan viszonyulunk a tagállamokhoz, hogyha hiszünk az Eurostat adatainak, a lakosság 80%-a a helyes fejlesztési politikát támogatja, amire mi is törekszünk, ugyanakkor az elkövetkezendő évekre nézve kevesebb pénz áll rendelkezésünkre. Ezt az alapvető problémát kell orvosolnunk, és a tagállamokban is küzdenünk azért, hogy kellő finanszírozással lássanak el bennünket. Ami a költségvetési támogatást illeti, úgy gondolom, hogy az EU delegációknak a különböző fejlődő országokban kulcsfontosságú szerepük van ugyanis alapvetően kell és alaposan kell, hogy ellemezzék, mennyiben működik ez a költségvetési támogatás. Ez az a hely, amelyre támaszkodnunk kell, és ott van szükség az EU delegációk megfelelő ellenőrzésére a helyszínen. A harmadik észrevételem pedig az, amit az EU delegációkból hallottam, nevezetesen, hogy komolyan panaszkodnak amiatt, hogy a gyakorlatban ezen költségvetési csökkentések mit jelentenek, hiszen itt eh, programokat eh, törölnek, programokat eh, karcsúsítanak, a civil szervezeteket arra kérik, hogy tegyenek át a jövő évre különböző projekteket, arra kérik a civil szervezeteket, hogy ők előlegezzék meg az összegeket. Ez egy olyan helyzet, amely teljességgel elfogadhatatlan a munka szempontjából a helyszínen ugyanakkor sajnálatosan senki sem áll ki, és, beismeri, és nem ismerik be a problémákat. De képviselőként a delegációkban, hogyha az ember felteszi a kérdést, akkor bizony ilyen válaszokat kap. Azt hiszem, hogy nevén kell neveznünk ezen problémákat. EU-ként járatjuk le az EU egészét, hogyha ennyire takarékoskodunk az összegekkel, és utána más erőfeszítéseinket arra összpontosítjuk, hogy kitoljuk a különböző programokat, vagy karcsúsítjuk őket, vagy megpróbáljuk őket kevésbé intenzíven kezelni. Úgy gondolom ezek a fő pontok, amelyeket szem előtt kell tartanunk, amikor a költségvetésről vitázunk. Thank you. I don't see any members asking for the... Szerintem nem látom, hogy szeretnének. Enrique, tessék. Csak egy plusz kérdést szeretném volna még feltenni. A számvevőszék azt jelezte, hogy a hibák száma, illetve a, a projektek nem megfelelő, a nem megfelelő igazgatású projektek aránya 3,5%. Ez nem egy drámai arány, de sajnálatos módon ez az arány nem javult az előzőekhez képest. Mindig kapunk figyelmeztetéseket a nem megfelelő igazgatással kapcsolatban, vagy a, a kezelés hibáival kapcsolatban. Jó lenne, hogyha legalább egy pozitív dinamika kialakulna. Tehát, hogyha szép lassan, évről évre csökkenne a arány. Kérem a bizottságot tehát, hogy tegyen meg mindent azért, hogy az ex ante projektértékelések esetében csökkenjen a 3,5%-os nem megfelelő kezelésű vagy igazgatású projektarány. Elnök, köszönöm. Több kérdést is kapott a bizottság. Gölens úr a munkatársak vagy a foglalkoztatották arányával vagy számával kapcsolatban költségvetési támogatás témáját többen is felvetették, illetve ezt összekapcsolták azzal, hogy a civil társadalom fejlesztés, fejlődése, illetve a parlamenti dimenzió, a demokratikus erők fejlődésével ezt hogyan kapcsolják össze. Januárban egyébként lesz majd egy szakértőnk, aki erről a témáról fog beszélni. Lehet, hogy ha most erre nem tud válaszolni, akkor meghallgatnák januárban a választ. Aztán blending kérdése is felmerül, illetve Heidi is föltett egy kérdést, ami nem igazán audittal kapcsolatos, hanem inkább arra vonatkozik, hogy hogyan lehet elkölteni a pénzt, ez végül is nem annyira idevág, talán a biztos válaszolhat majd rá. Illetve a finanszírozási fejleményekről szóló jelentést mi magunk is meg fogjuk majd írni. Költségvetési problémák, finanszírozás problémák, költségvetésen belüli kifizetési előirányzatok kérdését feltehetjük a biztosnak is, és nem biztos, hogy ezt meg tudja majd oldani a biztos. Aztán a hiba arány csökkentése. begurul következik, aki a DG DEFCO igazgatója. Kérem mutatkozzon be, mert azt hiszem először jár itt, mióta minket megválasztottak. Merci Madame la Présidente. En effet, je suis euh, Luc Bagur. Je suis... Luc Bagur vagyok. Euh, a fejlesztési és együttműködési főigazgatóságon vagyok euh, főigazgató. Örülök annak, hogy a fejlesztési politikáról összességében pozitív véleményük van, mert azt gondolom, hogy ez az a terület, ahol az együttműködés megjelenik az általános költségvetésben. A hiba arány az természetesen egy fontos dolog, mert így lehet kiigazítani a problémákat. A számvevőszék meg figyeléseit és ajánlásait tanulmányozzuk és figyelembe fogjuk venni ez, ennek az célja az, hogy a politikai célkitűzéseinkkel összhangban megfelelően és hatékonyan intézzük a politikát, illetve hajtsuk végre, és érjük el a céljainkat, valamint hatékonyá tegyük a hatékonyá tegyük a hatékonyá tegyük a munkánkat. 3,4%-os a hibahatárunk, ami egy picit emelkedett az előzőekhez képest. Két hibában megállapodtunk a az állami számvevőszékkel, az európai számvevőszékkel, a parlamentnek is továbbítottuk, nevezetesen, az, nevezetesen a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak a mi érveinket, az ellenőrzési rendszer jó, mondja a számvevőszék is, de természetesen lehet javítani. Ezt a DEFCO-nak a tanulmánya is igazolja a maradványhiba határról, a nemzetközi szervezetekre vezethető vissza a hibák egy komoly része. Ezeknek egy része azzal kapcsolatos, hogy nincs jelentéstétel a nemzetközi szervezeteknél, és innentől kezdve nincsenek információink. E felől bizonyos támogatási támogatási problémák vannak, az NGO-k egy része nem tartja be a szerződéses kötelezettségeket, ugyanakkor a 2013-ban elfogadott DEFCO cselekvési program, amely kapcsolódik az éves tevékenységi jelentésünkhöz javítani hivatott ezen. Nem fogok most rendkívüli mértékben vagy részletesen kitérni a költségvetési kérdésekre, mert januárban majd jön a szakértője. 53 tranzakcióból három hibát azonosított a számbevőszék. Korábban ez jóval magasabb volt ez az arány, ez az elmúlt évek reformjainak, 2011 óta bekövetkezett reformoknak a javulása miatt van így, ami pedig a kifizetési előirányzatokat illeti, valóban 2013 végétől 2014 végéig azt láttuk, hogy 700 millió eurós nem, ki nem fizetett számlát fogunk átcipelni 2015-re. A bővítéshez került át a szomszédsági politika, tehát itt a pénzek egy része is átmegy oda. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a különböző sorok között is tudjunk ö, ö, tranzakciókat végrehajtani, átcsoportosítani, illetve meg akarjuk állapítani, hogy melyek a legsúlyosabb, leghangsúlyosabb prioritások. Nyilván itt a kis KKV-kra, illetve a kis ONG-kre, tehát nem kormányzati szervezetekre gondolunk. Ö, Ami pedig a létszám csökkentést illeti, valóban ez így van, egy ideje, évente 2%-kal csökken a munkatársak száma, ez a ez egy, ennek a fele 1% a több éves költségvetési tervnek köszönhető, másik 1% pedig a bizottságon belüli átcsoportosítáknak. Tehát ez azt jelenti, hogy az elkövetkezendő időkben is további 22 álláshelyet fogunk elveszíteni, 2015-2016. 2005 óta szintén be van fagyasztva a nem köztisztviselői állások száma is tehát valóban csökkent a munkatársak száma, ugyanakkor az ilyen csökkentés az a munkamódszerek javulásához is vezet, jobban lehet felhasználni a rendelkezésre álló munkaerőt, például elemeztük a delegációknak a munkaterhelését, és ennek fényében a leginkább prioritásos projektekre csoportosítottunk át. Itt itt eh, elsősorban a szomszédsági területekre történtek átcsoportosítások, illetve eh, a Szaharától délre elterülő afrikai területek eh, irányába. Az Optimus rendszer pedig szintén lehetővé teszi számunkra a rotációt a szerződéses munkatársak és a köztisztviselők körében is. Tehát valóban csökken a rendelkezésünkre álló munkaerő, de azt a lehető legügyesebben akarjuk eh, kihasználni. Ami a blendinget illeti, a blending egy olyan eszköz, amely elsősorban a szomszédsági politikában jelent meg, eh, aztán más eh, földrajzi övezetekben is, az elmúlt pénzügyi keret időszakában. Itt komoly összegeket érint a fejlesztési politikán belül ez a politika. A blending lehetővé teszi, hogy az olyan előirányzatokat is, olyan előirányzatokat is mobilizáljunk, amelyek túlmutatnak a bizottsági pénzeken, illetve e, itt van egy e, emelő hatás, illetve tőkeáttételi hatás, amely elérheti a 15-1, vagy akár a 20-1 e, arányt is. Nyilván figyelembe vesszük megint a számvevőszék véleményét a blendinggel kapcsolatban, ezt és az elemzéseket, illetve az ajánlásokat értékelni fogjuk az ajánlásokat meg is valósítjuk. Nyilván eh, esetről esetre kell eh, tanulmányozni a blending alkalmazását, eh, és ugyanakkor arra is oda kell figyelni, hogy ne jelentkezzenek eh, kihagyott lehetőségek. A blending olyan projektek finanszírozását teszi lehetővé, amelyeket eh, egyébként enélkül nem lehetett volna finanszírozni. Remélem, hogy válaszoltam a kérdésekre. Köszönöm. Okay, thank you. Just occurs me, you sent, um... Köszönöm. A, az információt tehát a számvevő az ellenőrzési bizottságnak küldte, ugye? Eh, nekik küldte, azt mondta. Nem tudom, hogy tudnának-e nekünk is ebből egy példányt küldeni. Ugye két hibát említett, amit a számvevőszék azonosított, és amelyekkel önök vitatkoznak egy kicsit. Arra azért lenne szükségünk, mert én társelnöke vagyok egy ott a, a KONT szakbizottsággal tervezett közös találkozónknak. Nem, valóban nincsen, nincs ezzel semmi probléma, át fogjuk tudni küldeni önöknek is. Köszönöm. Ugye most már nem Kokobunak hívják őket, hanem Kontnak. Tehát változott a neve. Azt hiszem más nem akar ezt hozzászólni. A módosítók benyújtásának határideje december 15-e 12 óra január 21-én fogunk szavazni. Kérem, csütörtökön, ahogy mondtam, lesz egy közös találkozónk, ahol majd ezekről a témákról is szó lesz, a szavazás pedig, mint mondtam, január 21-én lesz. Most áttérünk a 8-as napi rendi pontra, ami az Emberi Jogok és a Demokrácia helyzete a világban című 2013 évi jelentés. Eh, Hautala asszony az előadó. Régi gyakorlat, hogy a DROA AFET jelentésen keresztül a parlament reagál az éves emberi jogi jelentésre. Ez az éves jelentés júniusban lett elfogadva, a külügyi tanácsban 2013-as évre vonatkozik. Nekünk is kell, hogy ebbe beleszólásunk legyen, illetve ehhez véleményt kell tudnunk benyújtani. Ennyit bevezetőként, és ezzel át is adom a szót Heidi Hautalának, aki elmondja, hogy mit is csináltak. Ezt a véleményt nagyon rövid határidővel kellett elkészítenem, elnök asszony. Ez azt is jelentette, hogy a fordításra leadás után is változtattam rajta, de ezeket a változtatásokat akkor el is tudom itt most majd magyarázni. Fontos, hogy Panceri úr jelentését az Emberi Jogi Albizottság jegyzi, és ez a jelentés fontos megjegyzéseket tesz az együttműködés és fejlesztési politikákról, illetve azok összefüggéséről az emberi jogokkal. Tartottam néhány megbeszélést, jó benyomásom van erről az egészről, és úgy gondolom, hogy ő is fontosnak tartja a fejlesztési politikát, és ezt ki is domborította a jelentéstervezetben. Fejlesztési politika emberi jogok nélkül nem működik, ezt ki kell emelni. Az EU emberi jogi megközelítést alkalmaz a fejlesztési politikájában, és ezt így is kell végrehajtani. Szeretném felhívni a figyelmet a partnerországokban működő delegációk szerepére, valamint a nemzetközi szervezetek szerepére. Ezek donorjaink, partnereink, mármint a nemzetközi szervezetek. És itt most kiemelném azt is, hogy a tagállamoknak is a saját fejlesztési politikájukat emberi jogi megközelítéssel kell intézni. A 2015 után a parlament már ugye erről az időszakról állást foglalt, erre érdemes kitérni, az emberi jogokat beemelik majd a 2015 utáni keretbe, mainstreaming, és konkrét célokat is meg kell fogalmazni az új fejlesztési célkitűzések keretében. Ami a fejlesztési szempontokat illeti, emlékeztetni kell arra, hogy a gazdasági, szociális és kulturális jogokat jobban ki kell emelni. Én azt javaslom az anyagban, hogy ezeket központibb helyre kell sorolni. A nemzetközi munkaügyi szabványokra gondolok itt például, valamint a társadalombiztonsági célkitűzésekre is gondolok, amelyek a szegénység elleni fellépés egyik eszköze, és ilyen szociális klauzulák szükségesek a kereskedelmi megállapodásban is. Vannak egyébként, van erre példa, de ezek nem igazán kötelező hatású, hatályúak. A vállalkozások és emberi jogok témájában egy nagyon határozott bekezdést szeretnék véglegesíteni egy jogilag kötelező keretet kellene létrehozni, amely a vállalkozásokat köti emberi jogi ügyekben. Itt fontos hatékony jogorvoslatot teremteni, adott esetben együttműködési kötelezettséggel, illetve szankciókkal, és ezt követően az emberi jogi jogsértések áldozatai is kaphatnának jogorvoslatot ehhez az EU jogszabályokon kell változtatni. A fejlesztési szakpolitika koherenciájára is felhívom a figyelmet. Az új főképviselő Mogherini asszony érdekelt abban, és azt mondta, hogy ez célja is, hogy ezt a szakpolitikai koherenciát végigvigye, és valóban külkapcsolatainkban ez meg kell, hogy jelenjen. E, említem példaként, hogy vannak a preferenciális kereskedelmi megállapodások, a GSP+, stb. E, ezek vonatkozásában egy valódi hatásos végrehajtási mechanizmust, vagy kikényszerítési mechanizmust is létre kell hozni. Ami a földhasználati jogokat illeti, szintén fontos kérdés, ami összefügg az emberi jogokkal és a fejlesztéssel is. Itt kötelező erejű útmutatásokra lenne szükség, amelyek a föld kisajátításokat megakadályoznám, amelyet az illegális kisajátítást említ, emlékeztetek itt az ENSZ élelmiszerügyi külön megbizotjának külön jelentésére, amely erről is beszél. Tudom, hogy a frakciónk egyik módosítóját a plenáris leszavazta, ez az alultápláltságról szólt volna, miközben vagy amire tekintettel én most megint kérném önöket, hogy a talaj minőségének romlása, mint probléma, ez, ez legyen valami olyasmivel foglalkozunk, egy agroökológiai megközelítésre van szükség az élelmiszer termelés területén következő pontban azt javaslom, hogy a biztonság fejlesztését is össze kell kötni az emberi jogokkal. A delegációk korai figyelmeztető rendszert üzemelhetnének, üzemeltethetnének, amelyek révén már előre értesülhetünk olyan komoly készülő konfliktusokról, amelyeknek fejlesztési kihatásuk is van. Ebben a vonatkozásban azt javaslom, hogy vegyük figyelembe a legkiszolgáltatottabb népességcsoportok helyzetét, itt gondolok a nőkre, gyerekekre, fogyatékkal élőkre, rájuk külön oda kell figyelni, akkor amikor egy valamilyen katasztrófa után megindul a mentési akció, illetve az újraépít, újjáépítés a tagállamok és az Európai Unió nak szintén figyelembe kell vennie a nemzetközi emberi jogi előírásokat akkor, amikor menekültügyi politikájukat meghatározzák, illetve azt végrehajtják. Említeni kell még a természeti erőforrások kiaknázása vonatkozásában is az emberi jogokat. Fontos az, hogy a benszülött lakosság jogait is figyelembe vegyék. Van egy aktuális példa, eh, Burmában, Myanmarban eh, komoly problémát okoz az, hogy a nemzetközi vállalatok, amikor eh, új létesítményekkel akarják kiaknázni az ott felelhető természeti erőforrásokat, figyelmen kívül hagyják az ott élő lakosság jogát, például földhasználati jogát a vállalkozások és emberi jogi rész, részt átfogalmaztam, és ott azt a javaslatot teszem, hogy tegyük kötelezővé a konfliktusos területekről származó természeti erőforrások kereskedelméről szóló jogszabályt, illetve előírásokat mert nem látható különben, hogy hogyan lehetne azokat a konfliktusokat lezárni, amik ebben az értelemben önfinanszírozóak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Épp azt jelezték, hogy a főképviselő asszony, Mogherini asszony évente egyszer legalább eljön hozzánk, úgyhogy az emberi jogi vonatkozású kérdéseket másokkal együtt megvitathatjuk majd vele. Nincs még időpontunk, de jövőre eljön hozzánk. Igen, elnök asszony, ez remek hír. Az árnyék jelentés tevők nincsenek itt, de Marina Albiol a GUE részéről, majd Görenc úr. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az emberi jogok és az együttműködés, a fejlesztési együttműködés fontosságára utal az, hogy az emberi jogokról. Ez a jelentés alig tartalmaz néhány oldalon kitételeket, ami azt hiszem, hogy mindenképpen figyelemre méltó. Ki kell emelnünk azt is, hogy a fő akadály az emberi jogok érvényesítése és a fejlesztés terén azon megadás, megállapodásokban rejlik, amiket az EU rákényszerít a fejlődő országokra. Szabad kereskedelmet erőlteti ezekre, figyelmen kívül hagyva a kereskedelmi gazdasági asszimetriákat, és a fejlesztési segélyezést egy eszközként használja fel az Európai Unió a kereskedelmi tárgyalások során. Meg kell jegyezzük, hogy óriási időt és forrásokat szentelnek az ilyen kereskedelmi megállapodások kidolgozására, annak érdekében, hogy a nagy európai vállalatok több milliós nyereségekre tegyenek szert a természeti erőforrások kiaknázása által a fejlődő országokban, a szegényebb országokban, de nem csak a természeti erőforrásokat, hanem a munkavállalókat is kizsákmányolják. Ezt ki kell emelnünk. Hogyan beszélhetünk az emberi jogok tiszteletben tartásáról, előmozdításáról, hogyha az Európai Unió a fejlesztési segélyezést egy eszközként használja fel ahhoz, hogy a szegény országokat zsarolja, és rájuk erőltesse az ilyen szabadkereskedelmi megállapodásokat, amelyek a multik érdekeit védik a szabályozás könnyítése, az emberi jogok figyelmen kívül hagyása, ez a következménye annak, hogy teret nyernek a multinacionális vállalatok az elszegényedett országokban. És gyakran azt tapasztaljuk, hogy nem tartják emiatt tiszteletben az emberi jogokat. Végeredményben tehát nem folytathatjuk tovább ezt a politikát az Európai Unióból, ugyanis ez arra kényszeríti ezen országokat, hogy elfogadják ezen kereskedelmi megállapodásokat. A megítélésünk szerint, ha valóban azt akarjuk, hogy az EU fejlesztési politikája az emberi jogok érvényesítéséhez járuljon hozzá az elszegényedett országokban, akkor az első akadály, amelyet fel kell számolnunk, az pontosan ezen kereskedelmi megállapodások, amelyeket az EU megköt ezen országokkal. Kezdhetnénk például azzal, hogy kötelező záradékokat illesztünk a megállapodásokba az emberi jogokra vonatkozóan, illetve